Dear colleagues. Kedves kollégák! Kezdjük meg ennek az együttes Econ Budget bizottságülésnek a munkáját. Szeretném kimenteni Jean Arthuit, a Költségvetési Szakbizottság elnökét, aki a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról egyeztet a szlovák elnökséggel. Muresan úr azonban képviseli a Költségvetési Szakbizottság elnökségét, ő fogja velem együtt elnökölni ezt az ülést. Ez az együttes ülés teljes mértékben az euróövezet költségvetési kapacitásával fog foglalkozni. Áttekintjük a helyzetet a július 12-i utolsó együttes ülés óta. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy erőteljes politikai szándék van arra, hogy ezt a jelentést az év végéig elkészítsük, és két AFKO jelentéssel együtt az Európai Unió működéséről, a luxemburgi szerződés működéséről és a jelenlegi intézményes rendszer felülvizsgálatáról szólókkal együtt fogadnánk el, az árnyék előadói egyeztetésekről a jelentéstevők be fognak számolni, és a jelenlegi helyzetről, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, és átadnám a szót Bőge úrnak. Köszönöm szépen, kedves kolléganok és kollégák, köszönöm szépen, hogy a késői óra ellenére eljöttek az ülésre. Elég nehéz üléseink voltak az árnyékelőadókkal is a frakciók részéről. Hát ez a dolog része. Vannak nehézségek, de kompromisszumkészek vagyunk. Ezen megbeszélések alapján pedig újra gondoljuk a szöveget. Egy olyan szöveget alakítottunk ki, amelyről mindketten úgy gondoljuk, hogy olyan képet mutathat, amelyben legalábbis a ház többségével megegyezhetünk. Mindennyian tudjuk, hogy egy ilyen saját kezdeményezésű jelentés nem bonyolódik bele jogalkotási részletekbe, tehát nem egy frakció munkája, és nagyon kemény kompromisszumok is vannak benne. Alapvetően még szeretném világosra tenni, még akkor is, hogyha a négy-öt elnök jelentéseire is hagyatkozunk, általában a valutalap volt az, amely az elmúlt években jelezte, hogy jobban működő eszközöket kell alkalmaznunk, ezeket be is mutatta, és hogyha ezeket a papírokat még nem nézték meg, akkor kérem nézzék meg. Nagyon szívesen elküldjük a képviselőknek. Tehát a fiskális kapacitás kérdése milyen feltételekkel nagyon-nagyon alapvető szerepet kap. Tehát ez nem jelenti azt, hogy amit elértünk az euró kezdeti sikere után, hogy a jogalkotási eszközök is sikeresek voltak, a two-pack, a six-pack, tehát hogy ezeket eh, azért eh, tudjuk értékelni, de a válságok azért követik egymást, és hogyha jön még egy válság, akkor tudnunk kell, hogy mit tanultunk az előző válságból, és hogy hogyan tudunk felkészülni esetleg egy következő válságra. Éppen ezért megpróbáltunk egy úti tervet kialakítani, és az úti tervvel megpróbáltuk a, megpróbáltunk a vitánknak egy keretet adni. És beledolgoztuk a kompromisszumokat, a módosítókat, megpróbáltuk az egészet olvashatóbb, rövidebb formába hozni, és inkább egy üzenetszerű állásfoglalást szerettünk volna kialakítani. És az aktuális helyzet tükröződik benne, de általános elvekről is szólunk benne, amennyiben meg tudom ítélni, a árnyék előadók többsége egyetértett ezzel a szöveggel, és szóltunk a feladatokról, a fiskális kapacitással, konvergenciával összefüggő feladatokról az eurótérségben. Utána pedig a kormányzás szerepéről beszéltünk, az ellenőrzésről, az elszámoltathatóságról. Nagyon intenzív vitát folytattunk a kollégákkal, és így az utat egyengettük az Európai Tanács irányába. És legkésőbb Rómában szeretnénk végleges formában prezentálni, tudni az anyagot. Hiszen az eurózóna stabilitását egy fehér könyvben is szeretnénk majd vázolni, hogy milyen jogalkotási javaslatok lesznek 2017-ben szükségesek. Tehát Élnünk kell az összes szerződés nyújtotta lehetőségekkel, és utána jöhetnek majd a jogalkotási javaslatok, hogy előkészítjük az utat azon témák számára is, amelyekkel közép, illetve hosszú távon szeretnénk foglalkozni, hogy a szerződéses alapokat hogyan vigyük tovább. Úgy gondoljuk, hogy ez a szöveg egy nagyon jó alap, Természetesen még intenzíven foglalkozunk kell vele, amennyiben egy utat is találtunk itt. Nyitottak vagyunk, és számítunk a frakciók együttműködésére, elnök úr, és tényleg ragaszkodnunk kell az idő tervhez, hogy decemberben megjelenhessünk a jelentéssel a plénum előtt. Főleg akkor, hogyha az Európai Tanács és a Tanács döntésére valamilyen nyomást szeretnénk gyakorolni, hogyha ezt márciusig szeretnénk, akkor január már túl késő. Köszönöm. Thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy világos állást foglalta menetrendel kapcsolatban. Most Permás Berezi a szó. Köszönöm, elnök úr. Eh, mivel eh, együtt készítjük ezt a jelentést, és mivel menetrendet mutatunk ma be, amiről teljes körű, vagy majdnem teljesen körű, teljes körű konszenzus alakult ki a társelőadók között, nem kell sok mindent hozzátennem. Eh, igazából csak azzal kapcsolatban szeretnénk néhány szót szólni, hogy milyen módszert követünk. Ugyanis ez a menetrend, vagy ütemezés, amit most bemutatunk, egyesek szerint túlságosan rövid lesz, mások viszont örülnek, hogy egyértelmű az üzenet. Lehet, hogy az Európai Parlamentben eltöltött hosszú idő teszi, a két társelőadó ki akart lépni abból a logikából, mi szerint mindenkinek megfelelünk, és tíz soros mondatokat szerepeltetünk, amiben mindenkinek a kedvenc kifejezése benne van, de a végén már semmit sem jelent. Világos az üzenetünk, világos a politikai mondandónk, mindenki látja, hogy az euró hosszú távon nem tartható fenn, hogyha nem alkalmazunk alapvető módosításokat. A Brexit után meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet megerősíteni az eurót, mint az Európai Unió strukturáló elemét, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek most az a szerepe, hogy a legrövidebb, legvilágosabb üzenetet küldje, és ezért állapodtunk végül meg ebben az ütemtervben. Az ütemterv hátterében az áll, hogy bekövetkezett a Brexit, és annak nagyon súlyos hatása volt e, az 50-es cikk felmerülése előtt már felvetődött e, gondolatmenetre a tanácsban az euróról szóló vita sokak szerint a 27-ek vitáját képezi. Mi társelőadók úgy gondoljuk, hogy az euróövezetre specifikusan vonatkozó dolgokra ez nem áll az Európai eh, Bizottság eh, Pozsonyban eh, külön felhatalmazást kapott arra, hogy az euró kérdésével nyíltan foglalkozzon. Nos, az általunk tett javaslatok lehet, hogy szerződésmódosítást szükségeltetnek de mi nem akartuk ennek alapján végezni a reflexiós folyamatot, hiszen nekünk szakbizottságként nem az a fő feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan kell végrehajtani a javaslatokat, hanem az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen javaslatokat kell ahhoz tenni, hogy az euró hosszú távon fenntartható legyen végül hadd mondjam el, hogy azért fontos betartani a menetrendet, mert az Alkotmányügyi Szakbizottság égisze alatt más jelentések előkészítése is folyik, és ezeket egyszerre kell elfogadni ahhoz, hogy az Európai Parlament erőteljes üzenetet juttathasson el az Európai Tanácshoz és a Bizottsághoz. Thank you. Köszönöm szépen. Muresán úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti Ekon kollégák nevében azt kell mondanom, hogy az év során természetesen sokféle találkozott tartottunk az árnyék előadókkal, és köszönöm az árnyék előadóknak és az előadóknak a munkát, és az a türelmet, amelyet az év során mutattak. Persze nehéz munkám mögöttünk, maga a 800-as szám mutatja, ennyi módosító terjesztettek be a különféle frakcióbeli kollégák. Most hol tartunk? Hát ott, hogy a harmadik verzió állt össze, egy menetrend is össze, kialakult, amely alapján egyeztetve a kollégákkal a néppárti Ekon kollégákkal konzult, konzultálva megvizsgáljuk, mert, mert hol húzódnak azok a vörös vonalak, ahol nem engedhetünk tovább, és mi az, az EPP Econ álláspontja. Az elején elmondtuk már, hogy a folyamatban és a vitában konstruktív szerepet szeretnénk játszani, szeretnénk a fiskális kapacitások volumenére is reflektálni, hogy milyen pénztömegről legyen szó, és honnan jöjjönnek ezek a források, és mit finanszírozhat ez az államháztartási kapacitás. Persze realisták kell legyünk, a tagállamokat kérve európai szinten megvizsgálva, hogy mekkora készség, milyen, milyen mértékű közvetlen forrásokat adnának a tagállamok. Középosztában a saját forrásokon is gondolkodnunk kell, ez volna a kedvezőbb formula, ám végig azt is értékelni kell, hogy vajon működőképes lehet-e rövid vagy középtávon a saját források bekapcsolása, vagy sem. A menetrend azt is tartalmazza, hogy az államházási kapacitás abban is, azt is magában kéne foglalja, hogy nagy tagállamokat úgymond kimentsünk, ha nehézségbe kerülnek ehhez 500 ezer milliárd euró kell, mit tudjuk a tapasztalatok alapján. Hát honnan jönnek ezek, ezek a források? Azt is látni kell, hogy ez a kapacitás nem ugyanazt a szerepet tölti be, mint az ESM, hiszen a tagállamok nehézségben levő tagállamok kimentésére már ott van az ESM. Tehát realista volumennel kell megtervezni ezt a kapacitást, főleg az a célja, hogy megakadályozza, megelőzze a tagállamok válságba jutását, a versenyképességet kell növelje, ilyen tréni day alapként kell működjön, elkerülve a kockázatok növekedését, és a jó válaszok kidolgozását elősegítve. Az egyik vörös vonal, amely továbbra is a roadmap része, és továbbra is fennáll, bár a jelentéstevőkkel megvitattuk, a munkanélküli segélyrendszer témája. A néppárti EPON kollégák eleddig elutasították ezt, és ez nem is fog változni az álláspont. Van még egy plusz javaslat, és az utolsó gondolatom, elnök úr, egy javaslat, amely a roadmapben szerepel a pénzügyminiszter szerepköre. Vannak már Európában államháztartási szabályok, az kell legyen a prioritás, hogy ezeket a szabályokat tartsuk be, és tartsuk tiszteletben. E szabályok, ugye a two-pack, a six-pack, mely nagy többséget kapott ebben a házban is, az előző ciklusban, meg a stabilitási és növekedési paktum. A néppárti ekontagok álláspontja az, hogy ezeket kell automatikusan végrehajtani a tagállamok körében mindenhol egyenlő módon, és hogyha a pénzügyminiszter szerepköre az volna, hogy értelmezze a jelenlegi fiskális szabályokat politikai szerepkörben, Hát ha ez volna ennek a posztnak a, a szerepköre, akkor ezt nagyon nehéz volna nekünk elfogadni. Ki kell még dolgozni persze egyes kérdéseket mélyebben, de azt hiszem az elmúlt hónapokban tett előrelépések mindenképpen pozitívak, és a mi ö, meglátásunk az, illetve elhatározásunk, hogy konstruktívan támogassuk a folyamatot tovább a néppárti tagok részéről. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen erősen lányzsát tölt a fiskális kapacitás mellett. És persze ez a pénzügyminiszteri szerep nem a tagállamok pénzügyminiszterek szerep körül ütközik. Poltan. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök, úr, köszönöm az előadóknak, az árnyék előadóknak. Néha nehéz vitáink voltak, de azért lebénycselő volt ez az együttműködés. De jó vége lett, szerintem. Van egy úti tervünk, szerintem ez már nagyon jó. Nagyon világos politikai jelzést tudtunk küldeni, ami az, hogy az euró ebben az állapotban nem fenntartható, és többet kell tennünk azért, hogy az euró működjön az embereknek. Tehát működtetni kell az eurót. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, amit el kell küldenünk. Az úti terv pedig eh, megmutatja, hogy eh, milyen funkciókkal kell foglalkoznunk, hogy fenntartató legyen az euró. Úgy gondolom, hogy ez a feladatunk, és jól elvégeztük. Személyesen szeretném kihangsúlyozni, hogy itt eh, a nemzet és az európai felelősségeket világosan el kell különíteni de ebben az esetben azt látjuk, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgozunk. Az Európai Unióban nem csak jó dolgot látnak, hanem néha fenyegetést is. És világosra kell tennünk, hogy ez nem egy örökké táguló univerzum, az Európai Unió. És azt szeretnénk, ha az euró mindenki számára működőképes lenne. Ez mindenki érdeke is. Úgy gondolom még mindig, hogy igenis kell egy demarkációs vonalat húznunk európai és nemzeti felelősségek között. Személyesen utálom azt, hogy a magánbefektetők igazából az adófizetők pénzéből ruháznak be. Tehát szerintem ezt a demarkációs vonalat is tartanunk kell. De talán még fontosabb, hogy ne csak az Európai Parlament projektjéről van szó, szóval igenis kell, kell a tagállamokban is, hogy legyen, legyen gazdája, tehát hogy a nemzeti parlamenteket, a nemzeti politikusokat is bevonjuk. Szerintem pedig ez jó, de ezt a lehetőséget szeretném még megragadni, hogy kihangsúlyozhassuk. Örülök, hogy az idén lezárhatjuk az anyagot. Köszönöm. Köszönöm az ECR nevében. Luke úr? képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadóknak, az árnyék előadóknak, hogy megpróbálnak egy előrevezető utat találni. De sajnos igazából ez nem győz meg még engem, hogy az Európai Unió költségvetési kapacitása megfelelő. Tehát korábban is tettem már megjegyzéseket, ezeket szeretném megismételni először is. Tehát az Európai Unió azon alapja, amelyel felkészül egy lehetséges válságra, szerintem így nem megfelelő. Tehát van egy morális dolog, és ezt a, a, a morális kötelességünket is teljesítenünk kell. Tehát itt igazából szerintem nem feltétlenül foglalkoztunk a morális aspektussal sokat. Véleményem szerint egy ilyen Görögország méretű válsághoz meg kellene újítani az eszközeinket. És elképzelhető, hogy nem elégséges, ami most van. Végezetül pedig egy általános probléma a nemzeti szuverenitás érintése. Tehát itt a saját szavazóinknak hogyan mondom el, hogy az Európai Unió beleszól a nemzeti költségvetésbe. Tehát mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy hatékonyabb legyen a jelenlegi rendszer. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Itt a listán Bent Kümel szerepel kér szót? Luke úr nevében? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kölmel urat én képviselem. Rövidre fogom mondandómat, nem tudom, hogy arról a dokumentumról az olvastam, -e, amiről Muresán és Tang úr beszélt, mert én nem látok itt előrelépést, meg jó végét sem látom ennek a dokumentumnak. Nem találok benne semmi jót egészen nem is értek benne egy sor egész hosszú szakaszokat, ám az Európai Parlament, biztos vannak önök, akik jobban értik ezt, mint én. Ám ha, ha így megy a plénum elé ez az anyag és elfogadják, akkor jó képet nyújt ennek a háznak a politikai gondolkozásáról majd, meg a ház gazdasági gondolkozásáról is megfelelő képet fest majd, Úgyhogy én aztán nem is nagyon ellenzem, hogy fogadják el így, ahogy van. Thank you. Uh... Köszönöm. Fábio De Mászi. Bocsánat. Elnézést, fáradtság teszi, egész nap elnököltem. Torvalsz úr. Köszönöm szépen és köszönet az előadóknak is. Voltak jó pillanatok, és voltak kevésbé kellemes pillanatok. Időnként a vita az euró és az ötlettár könyvre emlékeztetett válság esetén erőteljes szabályokkal minden rendben van, aztán mikor a bajoknak vége van, akkor mindenki elkezdi megkerülni a szabályokat. Gyakorlatilag nagy részt erről szólnak az árnyéki előadói megbeszélések most. Három alapvető észrevételem van a dokumentum jelenlegi formájával kapcsolatban Először is elég rossz érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy felvizeznénk a stabilitás és növekedési paktumot, illetve a kettes meg a hatos jogszabálycsomagot, és már ezen Muresán kollégának osztom ebben a véleményét. A második pillér és az automatikus abszorpciója az euró válságnak erről már beszéltünk a megbeszélésen, hogy talán kellene ide tenni egy pontot, mielőtt belemegyünk a részletekbe. Tehát a Rainy Day Fundot csak akkor szabad elfogadni, hogyha megtaláljuk a működtetésének a jó szabályait. A munkanélküli tervezet egyfajta magányos álmokfutásra emlékeztet. A finn tapasztalatok szerint a munkanélküli a segélyek rendszerét igazából a, a szakszervezetek harcolták ki, és nem ingyen ajánlották fel a parazitáknak, visszaélőknek. A harmadik észrevétel pedig, nagyon érdekes idézet. hogy a teljes agregált keresletet elérjük, mondja a szöveg, a Keynesi általános elméletből vették ezt szerintem, amit 1936-ban adtak ki, amikor még az adósság teher elég kicsi volt. a jelenlegihez viszonyítva. Azt gondolom, hogy John Miner, aki értelmes ember ma már volt, ma már nem mondaná azt, amit 36-ban mondott. Ennyire ne legyünk kényziek. Tehát ne egy 36-os megfogalmazást vegyünk hát de szerintem Poltennek igaza van, amikor azt mondja, hogy eh, kell, hogy legyen gazdája, nemzeti gazdája a döntéseknek. És úgy gondolom, hogy eh, a jövőben egy valós és alapos vitát kell arról lefolytatnunk, hogy a tagállamok és a nemzeti parlamentek hogy tudnak felelősen gazdaként részt venni az EU döntéseiben. Köszönöm. Köszönöm. Valaki szeretne még hozzászólni? Az ALDE frakció nevében Fábio De Mázi akkor a következő. So, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd fejezzem ki köszönetemet a jelentéstevőknek ám hadd használjam ki az alkalmat arra, hogy kicsit ne értsek egyet kollégámmal, John Keynes mit javasolna most, hiszen az ekonomik egy nagy unokáink gazdasági lehetőségéről írva a közberuházások fontosságát hangsúlyozta, hogy az idővel még fontosabbá válik. Úgyhogy ez is egy kenci gondolat. És lehet, hogy valóban egy kenziánus helyzet tanulni vagyunk, amikor is az államadóság csökkentésének agresszív megszorítási politikákkal történő kísérlete elbukott ez a hitelparadoxon. Persze ezt már megvitatjuk egy kávé mellett. Mégis úgy gondolom, hogy az állammáztartási kapacitás körüli kérdés nem egy pusztán pénztechnikai kérdés amit most látunk, és láthattunk az amerikai választások során is, az az, hogy nagyon sok feszültség halmozódott fel a társadalmakban, itt Nyugat-Európában is, amely összefügg olyan szakpolitikákkal, amelyeket a gazdasági pénzügyi válság után próbáltuk megoldani a válságot, és hát belátva azt a nehéz munkát, amit a munka, amit a, a jelentéstevő készített, nem tudunk elfogadni három fő témában. Nem tudunk egyetérteni. A strukturális reformokat nem lehet a továbbiakban így vinni, hogy eddig nincs, nem ellenzem elvégben ezeket, ám hogy pontosan milyenek lesznek, arról tovább kell vitáznunk. Nem olyanokra van szükség, amelyeket a legutóbbi években láttunk, amelyek pusztán csak a, a keresletet nyírbálták meg és a vásárlóerőt. És a demokratikus választást kell megengedni a tagállamoknak, amik az egyenlő, amit az egyensúlyt fenntartják, és megtakarításokkal tudják egyensúlyban tartani mérlegüket. Persze a makrogazdasági egyensúlyi hiány eljárás fel kell vizsgálni, felül kell vizsgálni. Német, a saját haza Németország többször megsértette ezt a, meg, a szuficit célok megsértésével több alkalommal, és egy igazi igen szimmetrikus eljárás van a szükség, amely csökkenteni az állandó transferek igényét és azokat a problémákat, amelyeket még a konzervatív képviselők is hangoztatnak ebben a házban is. Aztán meg kell említeni a beruházások igényét. Az FC meg módszertan nem hozta meg az eredményeket, kicsi addicionalitást hozott. Meg kell vitassuk a közberuházások lehetőségét. Tudom, hogy nagyon sok alkúra kell különösen külön politikai szinten is, a munkanélküliségi biztosítással azt mondják egyesek, hogy csak akkor megy ez, hogyha liberalizáljuk erősebben a munkaerőpiacot, és megengedjük, lejúsegítjük az európai állampolgárok migrálását a munkahelyek irányába, a mobilitás révén. Szerintünk ez nem jó megoldás. Szerintünk a munkahelyteremtés, gazdasági növekedés a dél-európai periférikus gazdaságokban is lehetséges. Jövő héten kiváló alkalmunk lesz megvitatni az eurórendszer hiányosságai Joseph Stiglerrel, aki itt lesz Tiglitzel, aki itt lesz Brüsszelben. Úgyhogy ez is reméljük majd egy kis életet lehel a szakmai vitákba. Ez mindenképpen hasznos, a viták többi része pedig majd Nilzzel lefolytatjuk kávé mellett. Köszönöm szépen! Jödnériáda? Nincs? Nincs itt. És ezért voltam ennyire nagy lelkű magamhoz, mert a nevében is szóltam, amikor felszólaltam. Ernest Maragall. Köszönöm, elnök úr. Spanyolul szeretném folytatni. Úgy gondolom, hogy ma ugyanazon a véleményen vagyunk, hogyha nem kezdtük volna el ezt a munkát néhány hónappal korábban, akkor az amerikai választás eredményét ugyan megkaptuk volna, de az euróról valószínűleg nem beszélnénk annyit. Sokkal inkább mint bármikor köszönetet kell most mondanunk azoknak, akik összeállították a jelentést, és főleg a tartásukért éri őket köszönet. Hiszen eh, nagyon pozitív eh, elvárásokat tudtunk építeni. Egy eh, első dokumentumról van szó, esetleg túl nagyok is voltak az elvárások, és láttuk, hogy nagyon sok módosító is beérkezett, de most egy rövidebb dokumentum van, amely hatékonyabb szeretne lenni. Tehát ez egy olyan dokument, amelyel majd a tanácsnak, a parlamentnek és a bizottságnak is foglalkoznia kell. De ezt most át kell írnunk jogalkotási javaslatokkal. Eléggé világosan hallottuk ezt. Az a szándékunk, hogy a frakciónkkal is támogassuk az anyagot, tudjuk, hogy az eurózónának vannak hiányosságai, és az eurózónának nyilvánvaló gyenge pontjai is vannak. A reál gazdaság valuta térségéről van szó, tehát nem egy ideális dokumentum ez, ami megvan, hiszen nem feltétlenül felel meg annak, amit a mi frakciónk képvisel, a zöldek frakciója, de bárhogy is legyen, olyan dokumentumról van szó, amely a miénk, és amelyet a miénknek fogunk tartani. Még akkor is, hogy egy picit még változni fog. Van néhány szerkesztési, szemantikai dolog, ami nekünk annyira nem tetszett, tehát hogy a strukturális alapok is itt vannak, de úgy nagyjából a dokumentum elfogadható. Talán egy kicsit lehetne ambiciózusabb. Ami pedig itt a három pillérre vonatkozik, hát itt vannak alapkritériumok, tehát konvergencia, stabilitás, befektetések. Tehát a konvergencia szabályokra áttérve, tehát ezt nem szeretném, hogyha itt most egy pisztolyt tartanának a homlokunkhoz. Látjuk, hogy vannak egyenlőtlenségek, és az egyenlőtlenségekkel foglalkozik az anyag, tehát itt van az esős napok, záradék, de nagyon fontos a fiskális kapacitás, és a fiskális kapacitás alatt egy olyan lehetőséget értünk, hogy figyelembe vehessük az eladósodást is, és hogy hogyan lehet megfelelő európai beruházásokat a fenntartható növekedés érdekében foganatosítani. Pillanatnyilag nincsen túl jó kereslet, és arról is szó van, hogy megkíséreljük a tulajdonképpeni keresletet generálni. Mindjárt a végére érek, elnök úr. Tehát, hogyha most ebből egy jogalkotási javaslat lesz, akkor az jó. Most elég sok módosító van, még nem beszélünk, de mindenképpen itt egy erős, megbízható térséget kell létrehozni, amely nem csak gazdasági, hanem szociális szempontokat is figyelembe vesz. Köszönöm. Yeah, Bászékart, köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek, megosztjuk az időt egymás mellett, ezt nagyon szívesen csináljuk. Nincs semmi gond ezzel. Csak annyit szeretnék hozzátenni, két dolgot. Először is mindenképpen köszönetet mondanék a társelőadóknak, hogy egy politikai nyilatkozatot is felvállaltak, mert ez az, és igazán nem volt könnyű ezt felvállalni, a különböző frakciók véleményéből egy nyilatkozatot készíteni. Tehát, hogyha egy német, meg egy francia vezeti a mozdonyt, akkor még mindig működik ez a közös motor. Ezt jó megállapítani, ugyanakkor, mint a legfontosabbnak találok, az a politikai mondani való, az üzenetünk, vagyis, hogy a jelenlegi euró rendszert javítani kell méghozzá sürgősen az euró válság már mögöttünk van, de egyáltalán nincs semmi rendben, és nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk, nagyon fontos, hogy ezt az Európai Parlament mondja ki vannak aggájaim egy csomó megfogalmazással, amit én nem használnék, például állandóan a struktúrális reformok szerepelnek, ez egyfajta mantra, de a lényeg a politikai üzenet, ami benne van, és ezért nagyon jó, hogy ez a dokumentum elkészül. Még egy utolsó észrevétel, az is nagyon fontos, hogy ezt a e, vitát e, a nemzeti parlamentek is lefolytatják, ami kampányzene szól, úgy hallom. Tehát e, a nemzeti parlamenteknek is le kell folytatniuk ezt a vitát, mert nagyon érdekes, magas röptű megbeszéléseket tarthatunk a fiskális képességről, de hát ez a terem így szerda este majdnem 8 óra, akkor majdnem üres. A vitát a nemzeti parlamentekben is végig kell vinni, és ez csak most kezdődik, de ez a vita kezdődjön el. Köszönöm. Nem látom az IFDD-beli kollégákat úgyhogy mehetünk a spontán felszólás irányába. Először már aztán Fernandez képviselők következnek. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevők munkáját. A francia-német tengelyt illetően azért hozzátenném, nagy szerénységgel persze, hogy francia és Németország volt azok, akik alásták a stabilitási paktumot annak idején, és ezáltal aláásták azt a államháztási kapacitást, amely a célja volt az egésznek. Fontos ezt látni, mert itt azért sokat beszéltünk John Maynard Keynesről is, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor ő írta a téziseit, azóta elég sok minden eltelt, elég sok idő eltelt. Keynes úr pedig elhunyt. És azokban a tagállamokban, ahol az ő gondolatait alkalmazták, megpróbálva egy nagyobb deficittel leküzdeni a problémát. Hát a hiány egyre nagyobbá nőtt, a versenyképesség meg egyre csökkent. És a valóságban, hogy azt is megemlíteném német barátomnak, amit Minor Keynes voltaképpen gondolt, az a stabilitási paktum volt, hiszen 3%-os szuficit vagy deficit közötti, ugye ez álom, amit az elmélet felvázolt, hogy a kettő között maradjon a, a görbe, ám eddig sose sikerült tartani ezt. A hazám, az én hazám az eurón kívül van, én szeretném, ha belépne, ám az meghökkentő, hogy Svédország adjuk az, annak a kevés országnak, amely teljesíti az euró kritériumait, holott nincs benne. Hogy ez miért van így, hát a jó szerencse, és biztosan voltak nekünk is válságaink persze, de azért is van, mert tudjuk, hogy az intézményeket a szakpolitikákhoz kell illeszteni. Nem lehet csak az intézményekre bízni mindent, vagy csak a szakpolitikára bízni. A kettőt össze kell kapcsolni, és tiszteletben kell tartani. Ezért vagyok szkeptikus az ilyen szövegekkel kapcsolatban. Egyrészt nem hiszem, hogy adó, európai adókat kéne szedni, vagy növelni kéne a közkiadásokat, mert ennek elkerülhetetlen konzekvenciája lesznek, és ez alássa majd tagállamaink államháztartási kapacitásait is, stabilitását is, meg a versenyképességet is. A Rainy Day alappal kapcsolatban mondom, hogy bármely ország, aminek bármilyen gondja lesz, azonnal azt mondja, hogy neki most ilyen Rainy Day támogatásra okot adó problémája van. Két hét, három héttel ezelőtt ha követtük volna a szabályokat, ugye a stabilitási a paktum illetően az ibériai félszigeten levő országokat illetően. Mindenki lenne volt, hogy kövessük a szabályokat. Mindenki azt mondta, hogy ne kövessük, kívül néhányunkat. Elnök úr, annyit tennék hozzá. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az Európai Uniónak van egy államháztartási kapacitása, melynek célja az, hogy a stabilitási paktumon keresztül működtesse a stabilitási a finanszparitást, és van egy pénzügyminiszter ennek. A gond az, hogy nem követjük ennek szabályait. Ha meg nem követjük, akkor hiába hozunk új szabályokat, hiába találunk új szabályokat, a szabály nem követés nem fogja helyre tenni, holott a versenyképesség és a növekedés az államáztatási kapacitás kulcsai, és ezért, bár nagyra értékelem az árnyék előadót, mert az előadók, azt kell mondanom, nem így tudjuk megoldani az európai problémákat. Thank you. Köszönöm. Tehát a ön országában is van azért egy nagyon híres közgazdász, Gönner Mürdál. Gönner Mürdál, most nem értene velem egyet. jobb egy, egy jó, hogyha egy elmosódottan jók vagyunk, mint hogyha pontosan rosszak. Fernandez képviselő? Köszönöm szépen. Franciául beszélek? Je pense que c'est le... Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, és még ebben a teremben is látom, hogy a bizalom szó fogalom nem létezik, pedig a tagállamok között kellene a bizalmat mindenek előtt felállítani. És ezért kell megreformálni az eurozónát. Vannak országok, amelyek nem bíznak meg más országokban, mert azt gondolják, hogy ezek az országok nem tartják be a szabályokat, nem hoznak erőfeszítéseket. Mindenek előtt a bizalom fogalmára van szükségünk. Pillanatnyilag még közöttünk sincs meg a bizalom. Pedig, ahogy mondtam, mindenek előtt a tagállamok között kellene, hogy bizalom legyen. És jelzést kell adnunk most, hogyha minden rendben, akkor békén hagyjuk de hogyha valamit nem jól csinál, akkor intézkedünk. És fel kellene, hogy vessük a kérdést, miért vannak olyan szabályok, amelyeket sosem tartanak be? Például az állam adóság 60%-ának szabályát kitartja be. Pedig igaz, hogy a szabályok arra vannak, hogy betartsák őket arra is gondolnunk kell, hogy most nem rendeletet alkotunk, hanem saját kezdeményezésű jelentést. És egy saját kezdeményezésű jelentésben nem kell tudnunk megmondani mindenről, hogy hogyan fog tudni működni, hogyan fogjuk tudni finanszírozni, hiszen az Európai Parlamentnek nincs is saját jogköre, a saját források a finanszírozás terén. Én egyetértek a struktúrával, minden egyes szónak, minden egyes kifejezésnek nagyon nagy súlya van. Köszönet a két előadónak, kiváló munkát végeztek. Azt is gondolom, hogy egyetértünk ebben a struktúrában, egyetértünk a pillérekben, talán az egyes pillérek tartalmát illetően eltér a véleményünk, de hogyha pillérekben egyetértünk, akkor utána megvizsgálhatjuk a tartalmat. Egy dolog világos. Sokat beszélünk, keveset cselekszünk. Szolidaritás és felelősség, ugye? Amikor felelősségről beszélünk, akkor a moral hazardet el kell kerülni. Amikor felelősségről beszélünk, akkor mm, feltételekhez kell, hogy legyen kötve a szabályok betartása, illetve következményekhez. Nagyobb átláthatóságra, nagyobb legitimitásra, nagyobb demokráciára van szükség, jobb kormányzásra. Úgy gondolom, hogy ez egyértelmű. Azt is gondolom, hogy vannak, akik az euró ellen vannak, és mindig ellenezni fogják az ilyen jelentést, akármilyen formában valósul is meg. De azok, akik szolidaritást, felelősséget, preventív attitűdöt akarnak, illetve hogy legyenek eszközeink a válságkezelésre, azoknak egyet kellene érteni ebben, és nagyon rossz lenne, hogyha a parlament azt mondaná, hogy minden rendben van, miközben ugye senki sem tartja be a jelenlegi szabályokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Más nem jelentkezett. Akkor esetleg jó magam is hozzászólnék mert Hökmárk úr szavai arra ösztökélnek, hogy reagáljak. El kell, hogy mondjam, hogy ebben a jelentésben a stabilitás és növekedési paktum alkalmazására nincs semmilyen útmutatás, itt nem mondja meg, hogy kénzi vagy nem kénzi hozzáállásunk kell, hogy legyen. Egy más a téma, arról van szó, hogy az euróövezet szintjén legyen stabilizáló képességünk, és monitorozni tudjuk megfelelően a nemzeti költségvetéseket, és a monetáris politikára ne kelljen ennyire hagyatkozni, ugye a különböző sok hatások esetében. Tehát a nemzeti szinten a fiskális szabályoktól térnek el, vagy nem beruháznak a sok abszorpció miatt a nemzeti költségvetésre kell hagyatkozni. Tehát én személyesen úgy találom, hogy ez a fiskális képesség mindenképpen fontos, azzal együtt, hogy a nemzeti szinten a költségvetések legyenek egyensúlyban. Tehát egy stabilizáló abszorcióra szükség van valahol a rendszerben, ez egyértelmű és a valuta alap is nagyon világosan fogalmaz a szakmai értékelésében ezzel kapcsolatban, az aszimmetrikus sok hatások abszorpciója eh, nincs semmi köze ahhoz, hogy eh, milyen keresetet eh, teremtünk gazdaságpolitikánkkal. Én ezt a vitát nem szeretném, hogyha átalakulna a vitába, hogy be kell -e tartani a fiskális szabályokat. Nem ez a célja ennek a jelentésnek, a két pilléren túlmenő nemzeti költségvetési politika és közös monetáris politika, ezen túlmenően egy közös funkciót hozunk létre, strukturális, szimmetrikus, aszimmetrikus sok hatások az éves jelentésben a fiskális politikáról vitát folytathatunk, de kérem, hogy most ne terheljük meg ezt a jelentést olyan dolgokkal, amikről nem szól. A másik dolog pedig a pénzügyminiszter témája is ide tartozik. Azért vicceltem azzal, a, a, amit Muraszán úr csinál, hogy ez világos legyen, Tangúr is beszélt róla. Fontos, hogy jobban megkülönböztessük az EU jogköröket a nemzeti jogköröktől. A fiskális képesség, ami előbb-utóbb egy pénzügyminiszter kinezéséhez vezethet, nem jelenti azt, hogy a nemzeti fiskális politizálásnak egy újabb, intrúzív befolyásolása lenne. Pontosan arról van szó, hogy van egy föderális szintű funkció, ami preventív jellegű, és úgy gondolom, hogy a kettő teljesen összeegyeztethető. Én bizakodom, hogy végeredményben sikerül közös megfogalmazást találni, és akkor ez a dokumentum nagyon jelentős hozzájárulása lehet az Európai Parlamentnek az euróvezet integrációjához és finanszírozásához. Hát minden egyes frakciónak lehet más véleménye arról, hogy mi a legjobb fiskális politika, de ez a jelentés nem erről szól. Elnézést kérek, hogy ennyiben én is részt vettem a vitában, és most szeretne reagálni, tessék? Mindenek előtt nagyon megtisztelő, hogy a szavaim ilyen reakciót váltottak ki az elnök úrból. Annyit szerettem volna mondani, hogy itt eh, igazából vannak aszimmetrikus vannak eh, esős napok, és ez mindenképpen a definíció kérdése. Egy dolgot megtanultam, tehát ezek a sokkok mindig minket találnak el. Tehát az aszimmetrikus sokkok. A második, hogyha alul teljesítő a gazdaság hosszú ideig, akkor mindig, mindig esős napoknak fogjuk ezt nevezni, annak ellenére, hogy a gazdaságpolitikán múlik ez, és hogy túlköltekezés van. Tehát ezek a dolgok összefüggnek egymással. A valóságban a igazi európai fiskális kapacitás az Európai Unióban a tagállamokban van, és ezt kell megfelelően kezelni. A legfőbb problémánk az, hogy nem menedzselik jól a fiskális politikát. És implicit módon abból indulunk ki, hogy nem követjük a stabilitási paktum szabályait. Sokkal több problémánk lesz, mint amennyi van. Tehát ez lett volna az én szerény reflexióm. Köszönöm. Hát ezért ebben is mellett nem is van a szükség a költségvet, az Európai Unió költségvetésére, de hát ne nyissuk meg ezt a vitát, hanem adjuk vissza a szót a jelentéstevőknek, ki kér először szót. Köszönöm, késő van, de most tényleg a vita lényegét érintettük. Sajnálom, hogy ők már úr nem árnyék előadó, mert akkor részt vetett volna a vitában, és mi is átvettük már ezeket a témákat, amiket ő felvett. Én ezzel kapcsolatban, amiket itt többen felvetettek, szeretnék visszatérni néhány dologra, amelyek inspirálták a jelentést. Először is, amikor az eurót bevezettük, néhány dologban megállapodtunk, és mindenki tudja, hogy ezeket csak többé-kevésbé tartják be próbáltuk javítani, talán intelligensebbé tenni a rendszer több alkalommal. Aztán beleütköztünk valamibe, amit Paul Tang ismertetett itt, a tagállamok nem érzik sajátjuknak a dolgot. Egy falba ütköztünk a gazdaságpolitikánál a nemzeti szuverenitásba, ezt senki nem akarja persze megkérdőjelezni, de egyfajta konvergencia kódexet szeretnénk létrehozni, ami lehetővé tenné, hogy a tagállamok erőteljesen vállalják, felvállalják a saját gazdaságpolitikájukat, anélkül, hogy tulajdonképpen a bizottság utasítására cselekednének, mert ez nagyon kontraproduktív, mint hogyha és sokkal kevésbé iránymutatás, mint inkább utasításnak élik meg. A második dolog az aszimmetrikus sokkokkal kapcsolatban. Günár Hökmár már beszélt róla, nem tudjuk, hogy mi az aszimmetrikus sok. Mindenesetre, amit tudunk, az az, hogy az euró bevezetése után újra el kell olvasni az alapműveket. Lehet, hogy Keynes már nem divatos, de hogyha az övezet működését megnézzük, akkor érdemes elolvasni az alapító atyák például műveit, például Dölor jelentését. Csomó mindent soha nem vettek figyelembe, például a strukturális alapok Hökmák úr elment, úgyhogy igazából talán felesleges az ő nyugtalanságaira reagálnom most továbbiakban, de a jelentésben kifejezetten szerepel, hogy a tagállamok önállóan kell, hogy fellépjenek, képesnek kell lenniük arra, hogy saját erőfeszítéseket tegyenek, hogy a versenyképességüket fenntartsák, de nem maradhat fenn az a helyzet, ahol az Európai Unió szintjén, az eurozóna szintjén nem léteznek eszközök a sok hatások kivédésére, legyen szó szimmetrikus vagy aszimmetrikus sokokról. Minden gazdasági unióban vannak ilyen eszközök, az eurozónában erre eddig nem voltunk képesek illetve hát az euró válság idején hoztunk bizonyos tökéletlen intézkedéseket. Nem tudom, hogy az ultraliberálisok divatban vannak-e, ha Keynes nincs divatban, régen, Thatcher, úgy gondolom, hogy érdemes ütköztetni a különböző doktrinákat. A lényeg számomra, számunkra az, hogy az euróövezet meg tudjon felelni a tagállamok elvárásainak, és ebben az úti tervben olyan javaslatokat teszünk, amelyeket az Európai Bizottságnak is meg kell hallgatnia, amikor a fehér könyvét készíti, és az Európai Tanácsnak is. Nem tudok ellenállni, hogy reagáljak az ECR érvelésére, mi szerint ezzel az úti tervvel a tagállamok szuverenitását csökkentenénk, korlátoznánk. Éppen ellenkezőleg a konvergencia kódex azt tenné lehetővé a tagállamok számára, hogy mozgásteret szerezzenek gazdaságpolitikai téren, és mindenképpen a lehető legnagyobb konszenzusra törekszünk, egy nagyon erőteljes többséget szeretnénk felvonultatni, hogy erős legyen a politikai üzenetünk. Köszönöm, Bőge úr, köszönöm szépen, kiegészítés csak elnök úr. Éppen most kimegy a kollega Paul Tang a, a dolog saját tulajdonáról beszélt, hogy fel kell vállaljuk, sőt, érezzük ezt. Csak akkor sikerülhet, ha egyik oldalon sikerül járunk abban, hogy erősebb felelősséget vállal az európai szint, az elszámolhatások és a kormányzás az Európai Parlamentben kell, hogy gyökeret lejjenni, és a nemzeti parlamentek is magukének kell, hogy érezzék ezt, itt sürgősen javítani kell a helyzetem. És itt egy olyan megfogalmazást kellene megtalálni, amelyet persze lehet javítani, ám mindenképp lényeg, hogy a tudományos szolgálatok által kidolgozandó megoldás révén az ország specifikus ajánlásokban össze lehessen vetni a tagállamok teljesítményét, és ezek végrehajtását nyomon is kell követni a tagállamokban, és akkor nagyon színes képet látunk a parlamentek és a tagállamok. Sok esetben rengeteg munkát tesznek ebbe a dologba, sokat elérnek, és vannak olyan tagállamok, ahol viszont kevés dolog van alakulóban. Hát az egész ott indul, hogy elkezdik végrehajtani, és ez parlamenti átláthatósággal kell működjön, és itt kell egy olyan mechanizmus, amely a vita során felismerült, hogy az, ami a 13-as szik, a Fiscal Compact 13-as szik alapján meg kell, sürgetően meg kell valósítani, méghozzá szilirányos módon, hogy ezzel sikerüljön a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között nem egymással versenyezve, hanem intenzíven összeműködve megoldásokat megvitatni és kidolgozni, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy végre egy olyan megoldás alakuljon ki, amely egy végre európai politikai közvéleménynek nevezhetnénk, amely jelenleg sajnos nem áll fenn, ám sürgősen szükség volna rá, hogy az egymásra ütköző álláspontok kiértékelése és megvitatása ennek körében folyhasson, és így megoldásokat találhassunk. Egyes kollégák, akik alapvetően negatívan álltak hozzá ehhez a roadmap menetrendhez, hát ezeket a véleményeket is tudomásul veszük és persze pontosan meghallgattuk. Voltak olyan hozzászólások, amelyekkel kapcsolatban az a meglátásom, hogy ezeket az alappozíciókat már most is erősen megjelentettük a szövegben, és végre olyan szakaszba jutottunk, ahol a szövegek vég, állandó javítgatása egyszer véget kell érjen, hiszen a tárgyalási kapacitások is kimerülnek. A társ előadók újra összeülnek a mai meglátásokat kiértékelendő, megvizsgálva, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni és kínálni tudunk, és mi az, amit nem tudunk, mert egyszerűen felborítaná az, a, a roadmap egyensúlyát és működő képességét. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon hasznos, gyümölcsöző vita volt. Valamit hozzáfűzni esetleg? Akkor várjuk a következő lépést, és remélem úgy szavazhatunk, ahogy terveztük és nagyon fontos hozzájárulásunk lesz a monetáris unióban. Köszönöm szépen!